és akkor ezt a kérelmet elfogadottnak tekintem. Ezen kívül egy tanácsi állásrólást kaptam első olvasatban. A bizottság álláspontjával kapcsolatban ezt majd ezen is során közreadjuk. A parlament három hónapos határideje hónaptól fog megkezdődni. Most pedig rátérünk arra a pontra, amit már az előbb felvetettük, a 141-es cikk első bekezdés alapján azt javaslom, hogy a mai vita első pontját, amely az emberi jogok megsértését illeti, és Guantanamo témájához kötődik, ezt vita nélkül tartsuk meg. Ezt majd név szerinti szavazással, erről majd név szerinti szavazással fogunk szavazni. Azt kérném, hogy térjünk is rá a szavazásra. A szavazást megnyitom, kérem szavazzanak. Uh, ah, how I see.